A Horizon 2020-on belül a tudományos együttműködésre nagy hangsúlyt fektettünk. Itt tudományos koordinációt szeretnénk elérni, és ennek megfelelően platformot létrehozni. Most pedig a hatáskörről beszélünk, illetve a tudomány helyéről a társadalomban. Ami ezen témákat illeti, a parlamentnek ezt mérehatóan meg kell vizsgálnia, ezért háttérdokumentumokat készítettünk, és szeretnénk tisztázni, továbbfejleszteni álláspontunkat, amelyet tavaly novemberben szavaztunk meg itt a szakbizottságban. Ezen témával kapcsolatban magyarázatokkal szolgáltunk, tehát. És végül, hadd mondjam el, hogy a trialógusok során eddig még nem beszéltünk a költségvetésről. A jelentéstevők, illetve árnyékjelentéstevők csoportja csalódott, ugyanúgy, mint a legtöbb kolléga az MFF eredményeket illetően. Egy erősebb Horizon 2020-as programot szeretnénk létrehozni, amely valóban növekedést és munkahelyeket teremt, Jelenleg sajnos nincsenek meg még a végső adataink. Az 1A fejezetre vonatkozóan már megvannak az adatok, a számok, de a COSME, illetve a Horizon 2020 közötti megosztottság még nem egyértelmű. Ez azt jelenti, hogy még mindig meg kell vizsgálnunk a Horizon 2020-as adatokat, 71 és 74 milliárd között tire becsüljük a, ezen forrásokat, de hát reméljük, hogy ambiciózusabb végeredmény sikerül majd kialakítani. Illetve nagyon reméljük, hogy olyan költségvetésünk lesz majd, ami megfelel az ambíció szintjének, és nagyon reméljük, hogy ez a Horizon 2020-as program célkitűzésének is megfelel majd. Óra, eh, Ivo. Köszönöm szépen. Ivo Belet következik. Az offshore kőolaj és földgáz az ő témája. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit szeretettel eh, üdvözlök. Eh, röviden szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, hogy széles körű megállapodásra tudtunk jutni, és széles körű támogató platformot kaptunk erre a tanácsi első olvasatra. És köszönjük, hogy ennek a záró ülésnek ilyen kiváló vezetője, ügyvezetője volt, nevezető elnöke volt. A rendelet javaslatot egy irányelv tervezett té alakították át, és ennek az egyik legfőbb eleme, amelyet mi támogattuk a hatásköre rendelkező hatások, hatóságoknak a függetlensége. Ez a parlament számára nagyon fontos, tehát hogy ennek az igazgatási szervnek a függetlensége, amely a műveleteknek a biztonsága és környezetvédelmi szempontjaiért felelős, az független legyen, és a bevételekért is, tehát a gazdasági fejlesztésért is ők felelősek, felelősek és fontos, hogy ebben a kompromisszumban ezt garantáljuk. Ez az új irányelvnek egy leg, nagyon fontos eleme. Egy másik ilyen fontos elem az engedélyezési eljárás és a feltételeket illetően megegyeztünk az offshore, tehát a tengeri olaj és gáz feltárást végző vállalkozásoknak mind engedélyét kell folyamadni, mielőtt elkezdik a kiaknázást és bizonyítani kell gazdasági kapacitásokat is, Eh, azért, hogy fizetni tudjanak a lehetséges gazdasági és környezetkáros okozásért. Eh, szeretném azt is megemlíteni, hogy ez az irányelv javaslat minden tagállamot megcéloz. Eh, nagyon sok ér volt különösen a szárazföldi országok, mint Luxemburg és Ausztria részéről, akik úgy érezték, hogy ez nem nekik szól, hiszen tengeri eh, kiáknázásról van szó. De hát vannak olyan vállalkozások, amelyeknek a telephelye ezekben a szárazföldi országokban van. Épp ezért fontos, hogy minden tagállamban egyenlő feltételeket biztosítsunk azért, hogy ezek a szárazföldi országok is átvegyék legalábbis a minimális elemeit ennek az irányelvnek, tényleg csak a legszükségesebb elemeit amelyek rájuk vonatkoznak. Végül, de nem utolsó sorban, Szártöri asszony a bűnügyi felelősségről is beszélt, büntetőjogi felelősségről, és kompromisszumot kellett kötnünk. Ennek megfelelően 2013 végére a bizottság megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy ezt az irányelvet a büntetőjogi felelősséggel foglalkozó irányelv hatája alá is bevigyék. Jövőre majd ezt nyomon követjük, és meglátjuk, hogy a bizottság milyen javaslattal áll elő ezt a szempontot illetően. Végül pedig az átültetés, az, a, a végrehajtási, alkalmazási határidőket illetően a, a parlament szigorúbbá, kicsit rövidebbé tette ezeket az időpontokat. Tehát a vállalatoknak eddigre kellene ezt érvényre hozni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ezek a kompromisszumos megoldásnak a különböző elemei. És azt hiszem, hogy ez találkozik majd a képviselők támogatásával. Köszönöm. De... Köszönöm Ivo a beszámolót. Na nézzük. 9-es napi rendi pontot elhalasztottuk. Ez az Anjensennel való eszmecserem. Ugye ez a Butikoffer jelentésről van szó, és április 24-én, 25-én fogjuk ezt majd megtárgyalni. Így aztán most vége van a mai ülésnek. Holnap 9-kor folytatjuk, és 17.30-kor kezdődik a koordinátorok ülése. E, még sajnos mindenki nincs itt, úgyhogy egy órára felfüggesztem az ülést, és 17.30-kor folytatjuk a, a koordinátorokkal, többiekkel pedig holnap reggel 9-kor találkozunk.